Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten... Kedves kollégák, akkor folytassuk az ülést. A hetedik napi rendi pontról van szó. Az Európai Szolidaritási Testületről szóló bizottsági javaslat. Ezzel a napi rendi ponttal kapcsolatban szeretném Navracsis Tibor biztost öt és Ötinger biztost üdvözölni, és emellett Michel Reichert fő igazgatónőt is. Mindannyian tudjuk, hogy ezt a kezdeményezést Juncker elnök jelentette be az Európai Unió állásáról szóló beszédében. A cél az, hogy a 18-30 év közötti fiataloknak adjunk lehetőséget arra, hogy értékes tapasztalatokat szerezzenek külföldön, és hogy képességeiket, beleértve nyelvi képességeiket is erősítsék. Ugyanakkor pedig a szolidaritás európai értékét képviseljék, és bevesék magukat, segítsenek másoknak a társadalomban. Mostanáig hiányzott a világos jogalap, ezért az Európai Szolidaritási Testület csak a meglévő programokból kaphatott költségvetési eszközöket. Az Erasmus Plus és az Állampolgárok Európája program járultak jelentősen hozzá ehhez. Tisztelt biztosok, meg is adnám a szót. Hét és fél percet kapnak külön-külön, hét és fél percet biztosonként. Az a javaslat, amelyet önök ismertetnek a számunkra, ha jól tudom, a biztosok kollégiuma csak néhány perccel, órával ezelőtt került elfogadásra a biztosok kollégiumában, és a kollégák most első kézből kaphatnak információkat, izgatottan várjuk a bejelentésüket. Azt is elmondhatom, hogy a parlamentben olyan alaposan, mint ahogy szükséges, de olyan gyorsan, mint ahogy arra szükség is lesz, tárgyalni fogunk. Tudom, hogy önök is sietetik az ügyet, azt mondják, hogy nagyon gyorsan kell eljárni. Itt szeretném elmondani, hogy természetesen a parlamenti eljárásainkat tiszteletben kell tartanunk, különböző szakbizottságokat kell bevonnunk az eljárásba, és éppen ezért egy kicsit hosszabb időre van szükségünk hiszen a hatáskörök, különböző hatáskörök érintettek ebben, és lehet, hogy a szakbizottságok vitatják, hogy kinek hatáskörébe tartozik. Előfordulhat ezért, hogy majd késlekedik az eljárás. Abban reménykedünk azonban, hogy a javaslat annyira világos, hogy ilyesfajta hatáskörbeli vitákat nem is vet majd fel. És amennyire lehetséges, gyorsan lebonyolítjuk az eljárást, és emellett a tanácssal is meg kell tudni egyezni, ez a másik fontos előfeltétel. Mindenesetre most megadom önöknek a szót. Nem tudom, hogy ki kezdi majd, ki kezdi a biztosok közül a felszólalást. Ötinger biztos, tessék. Elnök asszony, tisztelt képviselő asszonyok, urak, tisztelt főigazgató asszony, tisztelt Navracsics biztos úr. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy röviden ismertessük az ügyet. Köszönöm azt is, hogy a bizottság mai döntéséről beszélhetünk, az Európai Szolidaritási Testület jogalapjának a megteremtéséről. Ezzel Európa fiatal generációja számára szeretnénk stabil alapot biztosítani, melynek segítségével a szolidaritási képességükről tehetnek tanúbizonyságot különböző európai csapatokban, tímekben. Sokrétű tapasztalatot szeretnénk kiépíteni, felhasználva a civil szervezetek és közös érdekképviseletek érdekeit, tapasztalatát, ezt hasznosítanánk a tagállamokban, a régiókban és a helyi szinteken. Építünk emellett az európai szintre is. Ezt a munkát európai címkével, egy európai címszóval szeretnénk ellátni, a lényeg a határokon átívelő jelleg, és szeretnénk költségvetést is alokálni ehhez. Három szintünk lesz, három fokunk. Az első szakasz csak nem lezárult. Ebben a meglévő programok adatokat és a meglévő pénzeszközöket használtuk fel azok számára, akik jelentkeznek, már 30 ezeren jelentkeztek, főleg az Európai Unió déli tagállamaiból. Nem szeretnénk, ha sokáig várniuk kellene, a gyors beszállást szeretnénk biztosítani a számukra. A Ma a bizottság által eldöntött jogalkotási javaslattal önök elé és a tanács elé terjesztjük a második szakaszt a 2018-2020-as időszakra. Egy jogalkotási javaslatot dolgoztunk ki erre az időszakra, amely a legfontosabb jogi alapokat és anyagi alapokat fogalmazzuk meg, meghatározzuk az Európai Szolidaritás, Szolidaritási Testületet, valamint értékét és minőségét. Emellett megteremtjük pénzügyi alapját is, hiszen 341 millió euróról van szó, 90 millióról 2018-ban, 119 2019-ben, a többi pedig 2020-ban. Erre vonatkozóan terjesztjük önök elé a javaslatot. Komoly pénzügyi ö, alapot ö, nyújtunk tehát, és ezzel bizalmat építünk. A bizalomra a tagállamoknak szükségük is van, ha azt szeretnénk, hogy a jó hálózataikkal ö, és a nevükkel egy másik tagállamban, vagy a saját tagállamokban egy szervezet hozzájáruljon a szolidaritási testület hálózatához, és együttműködjön más hasonló szervezetekkel más tagállamokban. A harmadik szakaszra vonatkozóan még nem terjesztünk be javaslatot, majd a következő pénzügyi keretben fogjuk ezt meghatározni. Az én szolgálatom és a bizottság fogja a 2020 utáni időszakra 5-7 évre meghatározni a következő pénzügyi keretben a költségvetést de ugyanaz lesz a célja, mint a mostani második szakasznak, az, hogy ne ártsunk más, ne, ne ártsunk más programoknak, és ne gyengítsük azokat. A Navracsis biztos úr által vezetett Erasmus Plus, amely sikeres, az ehhez hasonló programokat szeretnénk továbbra is meghagyni. A minőséget azzal biztosítjuk, hogy egy európai szolidaritási testület minőségi jegyet is létrehozunk. Ezzel a partnereink, a szervezetek kínálatokat fogalmaznak meg a fiatalok, fiatalok számára. Felajánlásokat tesznek, de ezeknek a szervezeteknek az említett címkét, jegyet meg kell kapniuk egy vizsgálatot követően, mert mindenképpen garantálni szeretnénk az európai minőséget mindenhol. Ezt majd idővel a következő években ellenőrizni is fogjuk. szeretnék is Kamerévet képviselőasszonynak köszönetet mondani, mert húsvét előtt több száz képviselővel, bocsánat, több száz érdekelt féllel egy konferenciát szerveztünk meg, és a parlament is elmondta kívánalmait az említett konferencián. A tagállamok a tanácsban néhány nappal ezelőtt megfogalmazták kívánságaikat, és ezt is figyelembe vettük az alapoknál. De azt is láttuk, hogy az uniós tagállamok nagy része támogatja az elképzelést. Értem, hogy a parlamentben az eljárás, a több szakbizottságos eljárás hosszadalmasabb, viszont jó lenne, könnyítene a helyzeten az, ha mi 2017 végéig jóvá hagyhatnánk a javaslatot, hiszen akkor 2018. január 1-től az elképzelést támogat, az elképzelést hatályba is léptethetnénk. 11 órától találkozom a Költségvetési Szakbizottsági kollégáikkal, és ott is megbeszéljük. ...90 millióról beszéltünk 2018-ban. Ez, erre lenne szükség erre lenne szükség, és ezt már 2018 elején elkezdhetnénk folyósítani. Ezzel a javaslattal nem szeretnénk a munkaerőpiac esetében semmiféle konkurenciát teremteni. Nem arról van szó, hogy más munkahelyeket teremtenénk, illetve munkahelyeket szüntetnénk meg. Nincs kötező jelleg. Itt felajánlásokról van szó, munkahelyekkel kapcsolatos kínálatokról, de ez nem hozza veszélybe a jelenlegi munkavállalók helyzetét. Ami a projekteket illeti, a kultúra, természet, természetvédelem, különböző fajok védelme, a szociális területek, menekültek, egy széles skálát szeretnénk megvalósítani, a partnerek ezeken a területeken működnek, és a fiatalok, a különböző érdeklődésű fiatalok számára így szeretnénk a részvételt lehetővé tenni. A résztvevők tanúsítványt is kapnának a végén egy bizonyítványt. Abban reménykedem, hogy a fiatalok is elhivatottan vesznek részt a testület munkájában és ha valaki megkapja a bizonyítványt, akkor ez majd segítse őt a további szakmai életében. Ne ártson, hanem segítsen rajta. Egyelőre, a, ha valaki a testületben dolgozik, akkor az tiszteletbeli munkát végez. Tovább képzi magát, nyelvi szempontból is, kulturális szempontból is. többletértékről van szó a fiatal generáció szem, számára. Mindannyiunk számára, de főleg azon fiatalok számára, akik részt vesznek a programban. Köszönöm szépen, hogy hajlandóak megbeszélni ezt az elkövetkező hetekben, hónapokban. Köszönöm szépen Tinger biztosnak, Navracsics biztos tessék. Uh, Köszönöm, akkor én ott folytatnám, ahol Oettinger biztos abba hagyta. Ez megfogható szolidaritás európai szinten, erről szól ez a szolidaritási testület. Önök is emlékeznek arra, hogy uh, a gondolat maga a Brexit uh, népszavazás után merült fel. Az elemzés azt mutatta, hogy más és más volt a szavazási hajlandóság, illetve a szavazás kimenetele a különböző korcsoportokban és az iskolázottság alapján. Az, ok az iskolázottabb, városi, fiatalabb szavazók általában európaibb álláspontot foglaltak el, az Erasmus és az Erasmus Plus tapasztalatai is azt mutatták, hogy az Erasmus komoly jelentőségű és európai azonosság tudat kialakulásához vezethet. A mentalitást is megfogható módon formázza, és ezért kell az önkéntességet egy speciális Eh, projekté tenni, eh, több pénzzel felruházni ezt a projektet, eh, lehetővé tenni több fiatal számára, hogy részt vegyenek ebben a munkában, és megéljék ezt az európai azonosságot, önkéntes munka vagy tevékenység, tevékenységen keresztül. Ezért is indítottuk el az Erasmus keretein belül az első portált, amely egy egyablakos gyakorlatilag párkereső portál, ha úgy tetszik, tehát van egy keresleti és van egy kínálati oldal. A kínálati oldalon az NGO-k önkénteseket keresnek, és van egy keresleti oldal is, ahol fiatal állampolgárok regisztrálhatják magukat, és pályázhatnak önkéntes munkára vagy gyakornokságra. 35 ezer eh, fiatal jelentkezett eddig, 5352 eh, eh, olasz ezek között, 4470 spanyol, és 2836 portugál fiatal. Ez a, ezek a dobogós országok, tehát látszik, hogy Dél-Európából többen jelentkeztek. Ott már most népszerű ez az európai projekt, és ez is azt mutatja, hogy van egy erős elköteleződés az európai értékek mellett ezekben az országokban. Ezzel egy időben ezek a fiatalok gyakorlatilag az önkéntességi tapasztalatot, illetve a munkatapasztalatot is gyűjteni akarják. Ezért nő talán a vonzereje az Európai Szolidaritási Testületnek, és ahogy Ettinger úr már mondta, két pillére van, ha úgy tetszik. Az első az önkéntes pillér, amely 80%-át fedi le a tevékenységnek, illetve a foglalkoztatási, amely 20%-át fedi le a tevékenységnek, illetve a költségvetésnek. Röviden most ismertetném az Európai Önkéntességi Szolgálat és a Szolidaritási Testület közti különbségeket. A Szolidaritási Testület egy EVS plusz eh, gyakorlatilag. Annyi a különbség, hogy a földrajzi hatája kiterjedése az más. Az Európai Szolidaritási Testület földrajzi kiterjedése az eh, lefedi a 28 tagállamot, míg eh, az EVS Plus, tehát az önkéntességi szolgálat az Erasmus Plus projekt, tehát 38 országot fed le. A kettő együtt fog működni egy bizonyos ideig. A tagállamok vonatkozásában a Szolidaritási Testület fogja lefedni az összes tevékenységet, és az EVS a szomszédsági országok vonatkozásában fog túlélni. E, tehát ott továbbra is e, elérhető lesz. Az Európai Szolidaritási Testülethez való bejelentkezést mi könnyűvé akarjuk tenni. E, tehát ki akarjuk terjeszteni a földrajzi lefedettséget is azokra az országokra, amelyek most nem tartoznak a szolidaritási testület földrajzi lefedettsége alá. Tehát azt remélem, hogy le tudjuk fedni ezt a 33 országot összesen. Tehát jelenleg van a szolidaritási testület a tagállamok számára, és van az EVS, amely a szomszédsági e, politika alá tartozó országok e, polgárai előtt nyitott. De a különbségek azok úgy foghatók meg, hogy gyakorlatilag a szolidaritási testületnek vannak bizonyos előnyei. E, itt az előbb már említettem a portált, amit eh, hozzáférhetővé akarunk, hozzáférhetőbbé akarunk tenni, mint az Európai Önkéntességi Szolgálat volt. Ezzel egy időben a jó partnerségi kapcsolatokat, a meghatalmazott vagy eh, felhatalmazással rendelkező, már eddig is eh, az EVS tevékenységében résztvevő NGO-kat meg akarjuk tartani, több pénz is áll majd rendelkezésre, illetve ez az egyablakos ügyintézés a pályázásnál gyakorlatilag a pályázást a fiatal polgárok számára könnyebbé teszi. Amennyiben végre tudjuk hajtani meg tudjuk valósítani ezt a szolidaritást, tudjuk hozni és működtetni ezt a szolidaritási eh, testületet, akkor az összességében többet fog tudni nyújtani, mint a korábbi önkéntességi szolgálat tudott. Ami a foglalkoztatási ágat illeti, ott eh, a minőségre kell odafigyelni, a gyakornoki eh, foglalkoztatás minőségére. Itt külön odafigyelünk arra, hogy a minőségi feltételek teljesüljenek, és ezek révén a fiatalok minőségi tapasztalatot szerezhessenek gyakornoki tanonc vagy tanonc programok során. Erre jobban odafigyelünk. Tehát itt a testület foglalkoztatási ágában. Ez egy kicsit kockázatosabb, mert Ebben kevesebb tapasztalatunk van. Jóval több tapasztalat van az önkéntes munka megszervezésében. Köszönöm. Very good. Köszönjük. Köszönjük. És most pedig akkor átadom a szót a koordinátoroknak. aztán válaszolnak majd a biztosok. Ötinger úrnak 11-kor el kell mennie. E, Igen, köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy itt vannak, e, és hogy beszámolnak az új projektről, de hát új projekt csak a költségvetés 25%-ában. Kiváló munkát végeztek az illetékesek az önkéntességi területen. Mindent összevetve jó az, hogy az önkéntességet kiterjesszük a gyakorlati képzésre is, és jónak tartom azt, hogy különböző költségvetési címszavakkal illetik ezt. De hát itt igazából átnevezésről van szó, rebranding. Jobban felhívjuk a figyelmet az önkéntes munkára, valamint a társadalmi munkára és ezzel lehetne javítani ezen a menetrenden. Lenne néhány kérdésem, konkrétan a költségvetésről. Az EVS teljes költségvetése a, kiterjeszték a testületre. Mennyi marad konkrétan az Európai Unión kívüli önkéntességi munkára. És hogy néz ki a szervezeti felépítés? Az IVS az európai részre szól, vagy a cél az, hogy majd mindent az unión kívüli munkákra is kiterjesszük. És ha itt átnézem az anyagot, a jogalkotói javaslatot, vannak módosítások. A 13 cikk, az Erasmus szabály 13. cikke az alokált eszközökről. Ha ezt a cikket nézem, azt látom, hogy a felnőttkori tanulásnál csökkentenek, hiszen ha az összköltségvetés 200 millióval csökkentem, akkor csökken ez. Innen is elveszik a pénzt? Emellett néhány területen logikus is, ez értettem. És átérnék a következő pontra. A költségvetésben az elkövetkező években növekedni fognak az eszközök. Azért, mert az első években nem adtunk ki sokat, így aztán a következő években több eszköz áll rendelkezésre a régi Leonardo Lé, régi Comenius programból maradt, de ezek, ez nem jólnak hozzá, ugye? szeretnék megbizonyosodni arról, hogy ezekhez nem nyúlnak hozzá. 2018-ra a költségvetés növelését kértük, de tárgyalások után ezt csökkentették. Mi a helyzet azokkal az eszközökkel? Ezek a friss eszközök? Vagy maradnak? Maradnak az Erasmus Plus-ban? Továbbá egy másik kérdés. Ami az illetékességet illeti, az Európai Szolidaritási Testületet 70%-ig, vagy mondjuk inkább az, hogy 70-60%-ig használják, de tulajdonképpen más uniós területi politikák javára is, hasznára is válik. Lehet itt más helyekről is elvenni pénzt a testületre? Ami pedig az illetékeséget illeti a döntéshozatal kapcsolatban, ami szakbizottságunk az, lenne az illetékes továbbra is. Köszönöm, szigorúnak kell lennem tekintettel az időre, ezért három percet adok Szilvia Kosta. Köszönöm szépen megpróbálom kihasználni a lehetőséget, hogy két biztos is itt van az Európai Bizottságtól. Ez egy stratégiai dokumentum, és a, az Európai Szolidaritás Tület szellemisége nagyon egyértelmű. Nem igazán értem, hogy miért kornak ejtik angolul, de ez csak egy nyelvi kérdést, de nagyon sok mindent támogatok, amit a kollégáim már elmondtak korábban a szolidaritás nagyon fontos, különösen a fiatalok körében, akiknek szüksége van ilyen nagyon fontos eh, tapasztalatra, hogy aktívá válhassanak. Érkezett egy, megjegyzé, egy megjegyzést szeretnék eh, tenni, és igyekszem rövid lenni, néhány dologra szeretnék eh, reflektálni. Az első az, hogy az egyablakos ügyintézés a fiatalok számára, ahol bejelentkezhetnek, nagyon megkönnyíti az ő dolgukat hogy hozzáférhessenek a stratégiai programhoz, de van némi zavar annak tekintetében, hogy milyen portál lesz elérhető, vajon az, ön, az önkéntességre lesz szó, vagy az egyes szerzetekkel való együttműködésre is elérhető lesz ez a portál? Azért, hogy legyen ennek egy határon átnyúló dimenziója? Továbbá önök arról beszéltek, hogy az intézkedések 20%-a munka, munka, munkahelyi kihelyezés lesz. De mi a helyzet a non-profit szervezetekkel? Milyen százalékról van itt szó? ők is 20% e, ez a 20% cégeket, e, vállalkozásokat fed le, vagy más e, szervezeteket is, hiszen szerintem ezzel eltávolodunk az eredeti gondolattól. Ezért azt gondolom, hogy ezt nagyon egyetemen meg kell fogalmazni, hogy önkéntességről van szó, és Eh, hogy melyik szektorban vesz ez, eh, történnek ez. Az Európai Önkéntességi Év eh, lezárul, és nagyon sokat beszéltünk az, Európa, az Erasmus Plusról, az önkéntességről, és hogy mennyire több forrása van szükség. Kiemeltem azt a tényt, hogy stimulálnunk kell a tagállamokat arra, hogy nemzeti szinten is fogadjanak el intézkedéseket, amely a fiataloknak lehetőséget nyújt az önkéntességre és a civil szolgálatban való létvételre. Nem féletlen, hogy hét országból nagyon sokan jelentkeztek eddig, hiszen ezekben az országokban a fiatalok tisztában vannak azzal, hogy tudnak önkénteskedni. Ezek azok az országok, ahol nemzeti intézkedéseket vezettek be az önkénteskedésre, nem határon átnyúló kezdeményezésekkel feltétlenül, de ezek a fiatalok esetleg más országban is szeretnének lehetőséget kapni, hogy külföldön dolgozhassanak, esetleg, vagy otthon. Ez egy európai szintű hozzáadott érték. Egyet, egyet kell értenem azzal, hogy ezek a források 196 millió, nem tudom pontosan, Eh, az Erasmus Plusból és 52 millió a másik programból, amelyet a 80-20%-os megosztás eh, eredményez, de nem tudom, hogy vajon lehetséges-e mindezeket a forrásokat eh, beépíteni, hiszen nem váltjuk fel az Erasmus Plus-t, és ezt a harmadik országok számára is rendelkezésre bocsátjuk, ezért szeretnék némi magyarázatot erről. És hogyha azt nézzük meg, hogy 2020-ban mi lesz, vajon az egész vitát újra nyitjuk a forrásokról? Nagyon fontos, hogy ezt tisztázzák, és megérthessük, hogy miről van szó jogi szempontból is. Hogy vajon az önkéntesség, a szolidaritás, ez egy gyakornoki program, vagy tanoncprogram, vagy valami munkavállási program. Köszönöm szépen. E, Köszönöm elnök asszony, és szeretném megköszönni a biztosoknak is, hogy tájékoztattak minket. Eljöttek ide, hogy e, le, le, friss eseményekről számoljanak be. Előkészítettem néhány kérdést, de a biztosok beszámolója után új kérdések merültek fel mennem, hiszen a biztosok olyan szempontokat vetetek fel, konkrét pontokat, ezért kérem a biztosokat, hogy magyarázzák meg, hiszen náluk van az önkéntességi lista, hogy adjanak adatokat Görögországra vonatkozóan, görögországi önkéntesekre vonatkozóan, azért, hogy levonhassuk a következtetést, hogy vajon hogyan érik el az déli országokat, ahol a legmagasabb a fiatalok munkanélkülisége. A biztosok vajon milyen véleményt fogadtak el, hogyan lehet nagy szolidaritást és önkéntességet elérni ezekben a szegény országokban, és milyen platformot javasolnak erre. Az az ember, aki munkát keres, a déli emberek, akiknek sokkal jobban kell, kell dolgozniuk, vajon mit tudnak nekik felkínálni? Gondozunk az európai gondolatot, a szolidaritás gondolatát? hozzá kell tennem, hogy nem, biz, nem bízok a biztosok véleményben arról, hogy a szolidaritást általában el lehet fogadtatni, ez egy általános kérdés. Ez, ez tehát az egy én kérdésem, hogy vajon ezek az emberek mitől lesznek önkéntesek, mi az ő platformjuk, mit javasolnak nekik. És azok, akik részt vennek, azok vajon déli munkanélküli fiatal emberek? délkeleti Európából? Ez a trójai ló a vajon a e, munkanélküliséget próbálja elrejteni? Ezek az önkéntesek, ezeket vajon e, nem használják ki a nagyvállalatok? Olyan cégek, amelyek e, e mondjuk egy természeti katasztrófa után próbálnak helyreállítást végezni? Kérem, hogy ezt e, a jogi keretben magyarázzák meg, de a kérdés az, hogy milyen szerepet játszható, játszhat egy ilyen testület? Bé- külföldi békefenntartó missziókban. Van-e ilyen lehetőség, van-e ilyen perspektíva, megvitatták ezt? Van-e tiltás, eh, hogy ezek az embereket ne vigyék el ilyen missziókra? Ezek az én kérdésem, az alapvető kérdéseim. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Helga Trüppel. Igen, köszönöm szépen. Én is köszönetet mondok a két biztosnak azért, hogy ma az alapgondolatot és a finanszírozási lehetőségeket ismertetik. Először is általában véve elmondom azt, hogy az az alapgondolás, elgondolás, hogy további lehetőségeket hozunk létre fiatalok számára, hogy önkéntes munkát végezhessenek az Európai Unióban, jó. Jónak tartom az ötletet, de ennek mindig az kell, hogy legyen az indokolása, hogy az európai tudatot építsük, erősítsük, és hogy emellett fiataloknak lehetőséget adjunk arra, hogy kipróbálják magukat, és az Európai Unióban további élményeket szerezhessenek ilyen gyümölcsöző módon. Jónak tartom azt is, hogy megpróbálnak javaslatokat tenni a szervezeti oldalra is, azzal, hogy lenne egy portál, könnyebb lenne az irányítás, menedzsment és a hozzáférési lehetőségek is. Viszont ha a finanszírozásra gondolunk, hiszen a legutóbbi találkozáskor, amikor beszéltünk erről a témáról, a bizottság ígéretet tett amellett, hogy az Erasmus Plus eszközeit nem fogja felhasználni. De úgy tűnik, hogy ez nem így lesz, mégiscsak elvesznek pénzeket az Erasmus Plusból. ból ezért szeretném világosan elmondani, hogy ezzel nem értek egyet. Nagyon fontos az, hogy további lehetőségeket teremtsünk, de nem az Erasmus Plus kárára. Ha a politikai hajlandóság van a lehetőségek megteremtésére, akkor friss pénzekre is van szükség, de ne vegyük el egy olyan területről, mely terület esetében más lehetőségeket szeretnék a fiatalok számára finanszírozni. Ez az első megjegyzésem. Kérném szépen önöket arra, hogy terjesztenek el egy új javaslatot. Másra tettek önök ígéretet, és én nem vagyok hajlandó ezt a javaslatot így elfogadni. A második megjegyzésem a minőségre vonatkozik. Jó lenne, ha, önkéntes, ha az, az önkéntesek saját programokat is létrehozhatnának. Ez nem került szóba mostanáig. Tehát lehetne a saját kezdeményezést is explicite módon támogatni. Terveztek erre vonatkozóan valamit. Köszönöm szépen. A koordinátorok részéről senki más nem kért szót, így Ötinger biztos urat kérném meg arra, hogy beszéljen a költségvetésről, utána indul is a Költségvetési Szakbizottsághoz. Tessék! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt képviselőasszonyok és urak! Az, az önkéntes munka eszközei ö, azokból a költségvetésekből használjuk fel, amelyet mostanáig az Európai Unió 28-a költségvetésre tartalmazott. Az Erasmus Plus programot egyáltalán nem érintjük. Ez nem nyúlunk hozzá. A minőségen javítunk, és a lehetőségeken, a fiatalok foglalkoztatásának a lehetőségeit bővítjük ki. A szolidaritási testület címszó alatt tesszük ezt meg, és maga a szolidaritás is cél lesz. Ezt szeretnénk erősíteni. Az önkéntességi szolgálat eszközeit használjuk fel erre, illetve néhány egyéb programot, és 15% egyéb friss pénzt. De még egyszer mondanám, hogy az Erasmus Plushoz nem nyúlunk hozzá. honnan veszünk el pénzeket. Az Európai Munka és Innováció Programja, innen 10 milliót veszünk el három évre, az Európai Szociális Alapból 35 milliót veszünk el a három évre, és 86,5 milliót, e, e, ezt friss pénzekből fogjuk finanszírozni érdekes projektekben vennének a fiatalok részt, néhány hétig, hónap, hónapig, európai tímeket hoznának létre. És 150 millió más programokból ö, származna, illetve még aktiválnánk friss, pénz, friss pénzeket. Feltették azt a kérdést, hogy mit jelent ez ha valaki továbbra is ilyen szolgálatban marad. A terv a 28-akra vonatkozik, és 198 milliót tesz ki, ez az összes eszköz 80 százaléka. 20% pedig partnerországokra fordítódna, olyan partnerországokra, akikkel szeretnénk folytatni a projekteket. Azt, hogy ezt hogyan szervezzük meg, a szakembereink dolga lesz megtervezni. És Navracsics biztos kollégám is beszélhet erről, valamint beszélhetnek erről szakértők és szakértői szinten. Az a lehetőség, hogy 2020 után folytatjuk a testület munkát úgy, hogy közben ki is terjesztjük szomszédos országokra, az nem érinti a költségvetést egyelőre. Megnézzük majd, hogy 2018-ban hogyan zajlott az egész, és utána összeülnénk megbeszélni azt, hogy, hogy hogyan működött, és hogy érdemes-e kiterjeszteni a szomszédos országokra is. Öt partnerországról lenne itt szó, akikre kiterjeszthetnénk megbeszéljük, és akkor ez esetleg azt eredményezheti, hogy a következő pénzügyi keretbe betervezhetnénk őket is. Tehát van egy első szakasz, ez majdnem lezajlott, második szakasz 2018-2020 között, és aztán 2020 után egy újabb szakasz, de hogy stabil költségvetésre lesz szükség, és majd akkor meg kell beszélnünk azt, hogy kire terjesszük ki, esetleg partnerországokra is. Ez egy lehetőség izgatottan várjuk a brit szavazás eredményét, ami pedig a 2018-as költségvetés tervezetet illeti, az ezzel kapcsolatos időközi ö, értékelés már lezajlott. A parlament egy hónap alatt képes volt arra, hogy a javítás, a felülvizsgálat javítását, kiigazítását elvégezze. Eh, eh, Van egy plusz 15 millió ott, és 2000 mm, a 2018-as évre vonatkozóan reméljük azt, hogy majd kikerülünk a padhelyzetből a brit szavazások után de ez a, az 50 millió mégiscsak plusz az önök területén, az Erasmus plusz szempontjából. Ami pedig azt a kritikai észrevételt illeti, hogy vajon bízhatnak-e az Európai Bizottságban, hát mi kérvekeljük önöket, hogy bízzanak bennünket. És ezt meg is indokoljuk majd. Folytassuk éppen azért a párbeszédet, és három év múlva vizsgáljuk meg azt, hogy ez az új megközelítés sikeresnek mondható-e. Navracsics biztos kollégám megemlítette a számokat. Nincsenek országkvóták. Sok területen, például a kohéziós alapok területén az eszközök, a pénzek kvóta rendszerben működnek. Ebben az esetben viszont, ha a fiatalokat nézzük, ha valaki érdeklődik egy ilyesfajta munka miatt, és ha részt vesz, és aztán a fiatalok száma meg ötszöröződne, az nagyon jó lenne. Ez egy perspektíva. Nyilván ez a fiatal foglalkoztatása szempontjából is fontos, hiszen vannak olyan régiók, ahol nehézségekkel küzdenek ilyen tekintetben, és az ő esetükben még nagyobb visszhangot kapna az ügy. A fiatalok regisztrálhatnak, és aztán a mi költségvetésünkből részesedhetnének, ők lennének az első részvevők, fiatal olaszok, spanyolok, görögök vennének részt például, és ennek nagyon örülnek. Ötinger úr, mielőtt elmenne, még röviden rákérdeznék valamire, mert ez fontos a számunkra. 2017-ben plusz 50 milliót igetek nekünk az Erasmus pluszra, és van további 50 millió, remélhetek az MFF kapcsán erről is dönteni fognak. 85 millió friss pénzt említettek. Ez a 100 millió része, vagy honnan származik ez a friss pénz? A friss pénzek, az új pénzek, a 2018-as kötelezettségvállalások globális marzsa az 1A cím alatt szereplő pénzek. És ezek a pénzek visszafolynak majd a tagállamokhoz de majd még meghatározunk ezt konkrétan. Tehát az, amit 2017-re kaptunk az Erasmus Plus-ra, 2017-re és 2018, 2019, 2020-ra. Ezeket a pénzeket nem fogjuk a szolidaritási testületre költeni, hanem ez ténylegesen az Erasmus Plus rendelkezésére áll. Igen, hát ez lesz a célunk. Nagyon fontos az, hogy az Erasmus Plus sikertörténet a testület is sikertörténetté válhat, de ez nem történhet az Erasmus Plus kárára. Éppen ezért a költségvetési tervezetben szeretnénk kimutatni azt, hogy ez a két projekt külön is külön kell, hogy folytatódjon, mégpedig sikeresen. Köszönöm szépen, akkor most Elengedem Önt a Költségvetési Szakbizottságba, kérem üdvözölje ottani kollégáinkat, sok sikert kívánok az ottani prezentációhoz. Viszontlátásra! Navracsics biztos úr, gondolom voltak még kérdések, amelyek nyitva maradtak, megadom ennek a szót. Thank you very much. Let me... Köszönöm szépen. Néhány további megjegyzést tennék az Európai Önkéntességi Szolgált és a Szolidaritási Testület közötti összefüggésről elmondhatjuk, hogy a szolidaritási testület az önkéntes szolgálat feljavított változata, hiszen az önkéntes szolgálat nagyon népszerű program volt, közel állt a szívünkhöz, de el kellett mondani, hogy nem volt túl sikeres. Húsz év alatt csak százezer résztvevőt értünk el, húsz év alatt, most, százezret tehát, és 2020-ra további százezeret szeretnénk elérni. Az Európai Szolidaritási Testület egy év alatt, vagy egy évnél rövidebb idő alatt már 30 ezer jelentkezést regisztrált. Mostanáig 108 eh, elhelyezési ajánlatot kaptunk néhány meg is valósult már, munkavállalás történt belőle, kis számban. Ami azt jelenti, hogy ha ezt a sebességet fent tudjuk tartani, az Európai Szolidaritási Testület sokkal sikeresebb lehet, mint az önkéntes szolgálat. Bármikor is volt. az Erasmus Plus-ban, Plus-ban is tart, félreteszünk önkéntességi források, e, tevékenységekre forrásokat. Ott is van még 90 millió euró az EVS, tehát az önkéntességi szolgálat tevékenységeire a jövőben. Ez egy kiegészítő pénz az önkéntességi szolgáltatásra. Vannak a te, van, tehát, van tehát ez a 90 millió euró, e, euró az Erasmus Plus-ban az önkéntességi szolgálat számára. És ahogy a bevezetőben már elmondtam, a le, földrajzi lefedettséget is tudjuk tágítani bilaterális megállapodások alapján, amelyeket a jövőben kötünk. Az EU írhat alá kétoldalú megállapodásokat más országokkal is azért, hogy az Európai Szolidaritási Testület tevékenységét kiterjessze ezekre az országokra. Lefedheti tehát ezeket a tevékenységeket is. A civil szervezetek nagyon aktív szerepet vállalnak az a szolidaritási testületben. Mostanáig száz szervezet vette fel a kapcsolatot velünk, ezek igazán aktívak, nem csak megjelentek a, látótéren, de hanem rész, részevőket keresnek és vesznek fel. Ezek közül a legtöbb persze önkénteseket keres, de voltak példák arra, hogy gyakornoki helyzet, helyet ajánlottak fel, a civil, hiszen a civil világban is vannak gyakornoki helyzet, nem csak önkéntesként lehet dolgozni. az az a nagyon rövid idő, ami, a, ami eddig eltelt, és a gyakornokság hosszabb ideje között, ez lesz a legrövidebb időszak, gyakornok időszak 20, két hónap volt, a leghosszabb 12 hónapig tartott. Önkénteskedésben két héttől um, tiz, szintén 12 hónapig tartottak a megbízások. Nagyon egyetemű a különbség az EVS, tehát az önkéntességi szolgálat és a szolidaritási testület között. A szolidaritási testület a korábbi önkéntes szolgálat javított változata, és ezt ennek a finanszírozását is jó szinten szeretnénk tartani. Görögországról beszélünk most. Onnan mostanáig 1204 jelentkezőt regisztráltunk, amely egy nagyon jó adat. A nyolcadik legnagyobb szám az EU országain belül, és teljesen egyetértek a képviselő úrral. A jelentkezők nagy száma a dél-európai e, tagállamokból, ahol nagyon magas a fiatalok munkanélkülisége, e, azt jelzi, hogy ezek a fiatalok nem csak a szolidaritás és az önkéntesség iránt érdeklődnek, hanem részt is akarnak venni a munkaerőpiaci tevékenységekben. Ezért jó minőségi biztosítékokat kell kidolgoznunk, hogy kizárjuk azt a csalódottságot eh, a fiatalokban, amely a munka, munkanélküliségből származhat. Hiszen bizonyítványokat fogunk kiállítani a szolidaritási testületnél, és a gyakornokok ezekkel a, bizto, ezekkel a bizonyítványokkal részt vehetnek aztán a munkaerőpiacon is, és talán így könnyebben találnak megfelelő munkát. Köszönöm szépen. Négyen kértek még szót, és itt le is zárnám. Mindenki egy perc felszólási időt kap, Sadrová kolléga asszony először. Ja, szem ráda, že sem tady slyšela. Köszönöm, nagyon örülök annak, hogy eh, meg lesz a pénz eh, a szolidaritási testületre, mégpedig oly módon, hogy az nem fog további alapokat megrövidíteni. Azt is, annak is örülök, hogy a biztos úr azt mondta, hogy a cél az kell, hogy legyen, hogy javítsuk a jelenlegi Európai Önkéntességi Szolgálatot, és nem szabad azonban csalódást okozni, nem szabad a már elért eredményeket félretenni, hanem további erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy ez az önkéntesség, ez megmaradjon. Nem lehet azt mondani, hogy az önkéntességi szolgálat rossz volt az elmúlt húsz évben. Más volt a kontextus, mások voltak a feltételek. Nyilvánvaló, hogy az önkéntesség és a szolidaritás kéz a kézben járnak a kettő együtt is tud működni. Tehát én egyetértek azzal, hogy a szolidaritási testületet azt támogatni kell, miközben továbbra is támogatni kell az önkéntességi szolgálatot. Talán még a címben is lehetne jelezni a kettő összefüggést. Lokegát kolléga közben elment, akkor Morgano kolléga. Grazie, grazie per la presentazione. Dato il tempo disponibile, tre domande. Köszönöm. Nem sok időm van, éppen ezért csak néhány gyors megjegyzést teszek. Ha jól számoltam, az alapján, amit Öttinger úr mondott, akkor ugye szó volt arról, hogy a több éves pénzügyi keretből jön a pénz, ugyanakkor mégis az Erasmus Plusból történnek átcsoportosítások. Ezzel kapcsolatban elhangzottak itt kifogások azzal kapcsolatban, hogy az Erasmus Plusból van finanszírozva, illetve az ifjúsági garanciából, ha jól értettem, az önkéntességi szolgálat is és biztos, és a, a, annak is tudatában vagyok, hogy rövid határidővel dolgozunk, de mégis meg kell nézni a szolidaritási testületnek a jogalapját is. Emellett természetesen figyelni kell a pénzügyi keretekre is. Nem szabad elhalasztani a problémát a következő időszakra. Navracsics úrhoz a következő kérdésem van. Ön két társaságról beszélt, vagy két, hogy mondjam, kezdeményezésről beszélt egyrészt a szolidaritási testületről, másrészt az önkéntességi szolgálatról, amelyek egy bizonyos ideig még mind a ketten egyszerre fognak működni és létezni. Ugyanakkor úgy látszik, hogy fennáll a kockázata annak, hogy az önkéntességi szolgálat átfedéseket fog mutatni, nem lesz tehát egy önálló szervezet, nem lesz különálló, ha úgy tetszik, ön arról beszélt, beszélt arról, hogy kereslet és kínálat, illetve a felajánlott projektekről is beszélt meg, arról, hogy e, párokat kell keresni. Hogyan fog ez a gyakorlatban működni? Köszönöm szépen, Lopega kolléga. Köszönöm szépen. Nagyon jó gondolat az, hogy az önkéntességi szolgálatokat erősítjük, mindenképpen mm, szükség van erre, aki ezt, mm, ezzel foglalkozott, tudja. Ötinger mm, biztos már megválaszolta a költségvetési kérdéseket, úgyhogy most erről nem kérdezek, de rákérdeznék a dél- és észak-európai fiatalok részvételi különbségére. Ha megnézzük az észak európai fiatalokat. Én nem vagyok ugyan a kvóták híve, de hogyan lehetne az ő érdeklődésüket is magunkhoz vonzani. Ha már szolidaritásról beszélünk, nagyon fontos megtudni, hogy hogyan lehetne bevonni az észak-európai fiatalokat is, hiszen ha nem, akkor előfordult, hogy pusztán dél-európai projektekről lesz itt majd szó. Köszönöm szépen Helvetőbbel még egyszer. Igen, röviden még egyszer belemennék a költségvetési kérdésekbe. Elmagyarázták, illetve ígéretet tettek arra, hogy az Erasmus Plus-ból nem vesznek el pénzeket 2020-ig az 50 plusz 50 millióból nem vesznek el semmit. De Ugyanakkor a prezentációját azzal nyitotta meg, hogy az önkéntességi szolgálatra ö, több mint 300 milliót bocsátnak rendelkezésre. A többi mobilizált pénz, ha most itt 190 milliót nézünk, és ezt áttesszük valahova máshova, akkor mi a politikai üzenet? a politikai üzenet gyengébbé válik, hogyha elveszük máshonnan a pénzt. Én értem, hogy nem akarnak az Erasmus Plus-ból további pénzeket elvenni, ez így rendben van, de az a pénz, amit újonnan mobilizálnak azért, hogy további hatásokat érjenek el, sokkal alacsonyabb, mint az a 391, amelyről beszéltek. Igen, köszönöm szépen. Navracsics biztos, újra tessé. Thank you very much. So... Köszönöm. Akkor még egy kísérletet teszek arra, hogy megkülönböztessem a szolidaritási testületet és az EVS-t, mert úgy tűnik, hogy itt van a probléma lényege, eh, hogy miért is létezik a kettő egymás mellett, és milyen koordináció lesz kettő között. A, az Európai Szolidaritási Testület és az RVS között eh, van egy földrajzi kiegészi, eh, egyik kiegészíti a másikat földrajzilag, és aztán konvergencia lesz a kettő között a, amikor megváltozik a szolidaritási testületnek a földrajzi hatája, akkor valójában a kettőt kvázi egyesíteni lehet. Az EVS az egy szolidaritás, az egy Erasmus Plus, és ezen kívül a nemzeti ügynökségek hajtják végre a szolidaritási testülethez kapcsolódó munkáját. Tehát van, van egy természetes konvergencia a két projekt között, és ez valóban be is fog következni a jövőben, és ez lesz a legjobb garanciája arra, annak, hogy koordinált tevékenységet fog folytatni nemzeti és európai szinten. Ez a két jelenleg egymást kiegészítő kezdeményezés. Hogyha az EVS tevékenységet nézzük, illetve a szolidaritás testület tevékenységét nézzük, akkor a nemzeti, azt látjuk, hogy a nemzeti Erasmus programok menedzselik ezt. Hogyan lehet aktívvá tenni a szolidaritási testületet Észak-Európában? Nos, ez önökre is tartozik ez a feladat, mert önök is népszerűbbé tehetik. Ezen kívül azt mondanám, hogy egyes eh, észak-európai államok azért nem állnak rosszul, Svédország, Hollandia elég jól állnak, és még a finnek is aktívabbak, mint a dánok, ami engem meglepett. Az is meglepett, hogy a britek aktívak. Ők a legaktívabb negyedébe tartoznak a szolidaritási testület pályázóinak. Nagyon sok energiát kell tehát fektetnünk arra, hogy promotáljuk ezt a testületet, és felélesszük a szolidaritást minden tagállamban. Nyilván építhetünk az Erasmus Plus eredményeire, illetve el kell magyaráznunk azt is, hogy illetve bátorítani kell a nemzeti ügynökségeket arra, hogy a saját eh, reklám és információs kampányukat a tagállamokban elindítsák, és remélhetőleg erre a polgárok majd megfelelően reagálnak. Trüppel asszonynak pedig azt mondom, hogy minden lehetőséget ki akarunk használni, az összes többi eh, európai alapból, az európai szociális alapból, a LIFE eh, alapból, eh, mert ezeknek vannak hasonló programjaik, nem feltétlenül az önkéntességre alapozva, de ugyanebben a témában, vagy hasonló témákban, mindezeket a szinergiákat ki akarjuk aknázni és felhasználni a pénzeket azokból az alapokból is. Igen, köszönöm szépen Navracsics biztos úrnak. Örülünk, hogy eljött hozzánk, és hogy a friss javaslatot bemutatta, amelyet még írásban sem kaptuk meg. Gondolhatja, hogy meg fogjuk vizsgálni, gondosan meg fogjuk vizsgálni, és majd a módosító javaslatainkat elő fogjuk terjeszteni a szokásos parlamenti eljárás során. Gondolom, hogy ezen eljárás során majd egy sor találkozónk lesz, még tovább beszélgetünk az ön szolgálataival, és tudjuk azt is, hogy az együttműködés továbbra is nagyon jól fog működni, mint mindig általában, és aztán a következő eljárásban remélhetőleg az összes nyitva levő kérdést tisztázzuk, és egyik-másik módosítással el tudjuk fogadni az anyagot, állok elébe a beszélgetésnek itt is, de a bizottság perkeiben is, és reménykedem abban, hogy aztán végül egy jó európai szolidaritási testületet sikerül felállítanunk, útra indítanunk, hiszen a parlamenti állásfoglalás is erről beszélt. Még egyszer köszönöm, hogy elfáradt ma hozzánk, és hogy válaszolt a kérdéseinkre és mi most folytatjuk a munkánkat. Remélhetőleg az egész eh, majd jó eredményeket hoz. Még egyszer köszönöm. So, dann sind wir im Prinzip am Ende. Hát tulajdonképpen ezzel az ülés végére értünk. Most már csak arra kell felhívnom a figyelmüket, hogy mikor lesz a következő ülésünk. Június 21-én. Pontosan június 21-én 9-től 12.30-ig és 15 órától 18.30-ig, és aztán június 22-én délelőtt Köszönöm a tolmácsok munkáját, mint mindig nagyon hasznosak voltak, és a koordinátorokat kérem arra, hogy maradjanak itt, a többieket pedig kérem arra, hogy hagyják el a termet. Köszönöm.